megjegyzés a jegyzőkönyv elfogadásaig, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadottnak tekintjük. Az utolsó kinevezés, ö, bejelentése szerdán az elnök a tanács elnökével aláír majd hat jogi aktust, amelyeket a szokásos jogalkotás eljárás keretében az Európai Parlament szabályzatának 74-es cikke értelmében írtak alá. Ezen címek szerepelnek a mai ülés jegyzőkönyvéhez csatolva. Most pedig áttérünk a napirendünkre.